Mesdames, Messieurs, bonjour. Hölgyeim és uraim, megkezdjük a munkánkat, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a mi szakbizottságunk állampolgári rendezvényt tart, egy citizen eventet, és a jelenlévő képviselőtársaimmal az volt a szándékunk, hogy szélesre tárjuk az Európai Parlament kapuit és a szakbizottság kapuit, a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság kapuit az európai állampolgárok előtt. Sokan eljöttek ma, mintegy 150 állampolgár a különböző európai államokból, hogy elmondják nekünk a véleményüket, és kérdéseket tegyenek fel. Még egyszer ismétlem kollégáink számára, számomra igen fontos ez a rendezvény, ez egy közvetlen kapcsolatfelvétel lehetősége, meg szeretnénk önöket hallgatni, és szeretnénk az önök kérdéseit, aggájait, szempontjait eljuttatni a megfelelő szintre. Grappini asszonynak külön köszönöm, hogy egy nagy létszámú Romániából érkezett delegációt hívott meg. Hollandia is képviselve van, Finn van de Kamp kollega meghívására. Koch alelnök úr német látogatókat hívott meg. Önöket is üdvözöljük a teremben hátul. Ott vannak a franciák, és nem tudom miért hátul ülnek. Üdvözöljük önöket is. A francia küldöttség nagyon sokszínű, vannak fiatal diákok, szakszervezeti aktivisták, stb. Nem fogom a neveket is elsorolni, nem mosolyogjanak a szakszervezeti képviselők. És ebben a teremben tartjuk a szakbizottsági ülésünket, miért is akartuk, hogy ez a rendezvény megrendezésre kerüljön. Azért, mert a közlekedés mindenkinek meghatározza a hétköznapjait, a lakóhelye és a munkahelye között, az életminőségét városban, falun, az egészségét, hiszen a levegő minősége is múlik rajta. Aztán a költségvetés jelentős részét, az Európai Unióban a költségvetésnek a 13%-át a költségvetésre költik, és az évszázad kihívását nem fogjuk tudni felvállalni, hogyha nem változtatjuk meg a közlekedési módunkat. Közös a célunk minnyájunknak ebben a teremben, a bolygót meg kell menteni, és az éghajlattal baj van. Amikor közlekedésről beszélünk, az éghajlatváltozás morális kihívására, erkölcsi kötelezettségünk úgy reagálni, hogy csökkentjük az üvegház hatású gázok kibocsátását. 2050-re 60 kal kell csökkenteni az hatású gázok kibocsátását. Csak egy példát mondok, a légi közlekedés is képviselve van itt. Tehát, hogyha csak ezt a példát említem, 2050-re meg fog háromszorozódni a légiközlekedés, miközben a karbon lábnyomunkat csökkenteni kell. Egy fontos dologgal zárnám az európai dimenzió fontosságával. A közlekedés nyitást jelent a többiek felé, és ezért abban bízunk, hogy sikerre tudjuk vinni ezt a nagy emberi kalandot, a közös európai integrációs projektet. Minden nap azzal jövünk be ide, hogy jobban összetudjuk majd kapcsolni az európai állampolgárokat. És ezt a szenvedélyünket szeretnénk most megosztani önökkel. Bizottsági elnökként szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek ma, és nagyon várjuk, hogy meghallgathassuk önöket. Még néhány szóban szólnék arról, hogy kik vagyunk itt jelen, és hogy hogyan szeretnénk lebonyolítani ezt a két órás eszmecserét. Nagyon fontos, hogy az intézményes felállást értsék önök. Az a terem, ahol dolgozni fognak, nem, rosszul mondtam, önök nem fognak dolgozni, ahol vannak, munka termek, üléstermek, hiszen mi társjogalkotóként részt veszünk a szabályok meghozatalában. A szakbizottságban a képviselők a frakciók politikai súlyának arányában vannak jelen. Minden ülésünk nyilvános, élőben közvetítik, az átláthatóság nagyon fontos értéke a demokratikus vitának, amit itt a parlamentben igyekszünk folytatni, és ülésünket az Európai Unió minden nyelvére tolmácsolják. Az Európai Uniónak ez az egyik fontos sajátossága, Sok nyelvű parlamentünk van, nagyon tehetséges tolmácsok dolgoznak. Kérem, tapsolják meg őket, mert egész délután velünk fognak dolgozni, én is köszönetet mondok nekik. És kedves állampolgárok, a különböző képviselőcsoportok parlamenti képviselői ülnek önök előtt a padsorokban, az elnöki pulpituson pedig a szakbizottság alelnökei, Koch úr, Riké úr nem sokára megérkezik, általában az alelnökök, első alelnök, második, harmadik, negyedik alelnök ülnek itt fent az elnöki asztalnál. Érthető ez? Aztán nagyon fontos munkát végeznek a szakbizottságban a úgynevezett koordinátorok. Koordinátorok. Koordinátorok különleges funkciót látnak el. Ők parlamenti képviselők, de ők vezetik a frakciójukban a munkát egy-egy szakbizottságban. Meg is mondom, hogy kik ők. Fim van de Kamp úr, esetleg fölállna? Vim. Ő az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjának a koordinátora. Aztán Ismail Ertug úr, a szocialisták koordinátora. Robert Zile úr, az ECR frakció koordinátora itt ebben a bizottságban. Telicska úr az ALDE, vagyis a liberális frakció koordinátora. A zöldek koordinátora Jakob Dalundé úr. És még van egy sor parlamenti képviselő, aki tagja a szakbizottságunknak, és elmondhatom, hogy minnyáján közlekedési és idegenforgalmi szakértők, őket faggathatják majd. Miért nem ö, választottunk konkrét témát ehhez a rendezvényhez. Nos azért, mert mi egyszerűen a közlekedés jövőjével szeretnénk foglalkozni, meghallgatni önöket, két óra rendelkezésünkre, és streaming útján a közösségi hálózatokon is követhető az ülés, illetve feltehetik kérdéseiket Két szakaszban tartjuk ezt a meghallgatást. Először az Európai Bizottság fog a közlekedés jövőjéről beszélni az EU-ban. Jean-Éric Paquet úr ül a bal oldalamon, az Európai Bizottság főtitkár helyettese, nagy közlekedési tapasztalattal, aztán megadom a szót önöknek, állampolgároknak a teremben, bármilyen kérdést feltehetnek, akár a koordinátoroknak, akár a képviselőknek, és megpróbálunk majd közben néhány közösségi hálózaton feltett kérdésre is megválaszolni. Kettős kereszt, Future 4 Tran a tweet címünk. A meghallgatás második részében pedig Zevét Takonnak adom meg a szót, a Fabric de Mobilité képviseletében, majd el fogja magyarázni, hogy mi is az a Fabric de Mobilité és utána megint megadom majd a szót az állampolgároknak. Még egy szabályt szeretnék mindenek előtt megbeszélni. Az előadók 10 percig beszélhetnek, és hajthatatlan, könyörtelen leszek, mert különben nem jutnak szóhoz az állampolgárok. Tehát láthatják, hogy nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak az embernek. Önöktől azt kérjük, hogy mondják el, hogy honnan jöttek és hogy hívják önöket, és önök se beszéljenek túl sokáig. Van-e kérdés a munkamódszerrel kapcsolatban? Nincs, akkor rögtön bele is vághatunk. tíz percre megadom a szót, és már indul is a stopper. Jean-Éric Paquenek, az Európai Bizottság főtitkár helyettesének. Öné a szó, tessék. Be kell kapcsolni a mikrofont. Köszönöm szépen, elnök asszony. Deli asszony, az Európai Parlamentben drága az idő, úgyhogy nem fogok 10 percnél többet beszélni. Azt szeretném elmondani, hogy a Transzak Bizottság és elnök asszony által szervezett állampolgári eszmecsere jól illeszkedik az európai intézmények, illetve a nemzeti és regionális hatóságok között egyfelől, másfelől az állampolgárok között beindult párbeszédbe, amit márciusban az Európai Bizottság kezdeményezett, az Európai Parlament átvett, és a tagállamok nagy része is követ. Tallinnban az állam és kormányfők ö, megbeszélték ezt a kezdeményezést, és fontosnak tartják továbbra is, hogy az állampolgárok közvetlenül vitát folytathassanak velünk az európai integráció jövőjéről. A közlekedés különösen jó téma az Európai Unió jövőjéről szóló eszmecserék szempontjából, hiszen a közlekedés az, ami reálisan megjeleníti az EU-t az állampolgárok számára, hiszen ez ez az a terület, ami jelen van a lakóhelyen, a közlekedést folyamatosan igénybe vesszük, a munkába menetelhez, a szabadidőhöz, a külföldi látogatásokhoz, de az Európai Unió projektje egy humán projekt, ezért folyamatosan meg lehet kérdőjelezni, és javítani lehet, ezért fontos az ilyen párbeszéd, és fontos, hogy a 2019-es választásokig folytatódjon is a párbeszéd. A közlekedés természetesen központi eh, téma, az állampolgárok minden nap megélik, és ezért azt gondolom, hogy a mai párbeszéd keretében egyrészt azzal kell foglalkozni, hogy mit tartalmaznak az európai szakpolitikák, másrészt azzal, hogy hogyan lehet jobban illeszteni a közlekedési jövőjét az EU-ban a nemzeti politikákhoz, a regionális politikákhoz, és természetesen a leghelyibb jellegű városi politikákhoz, egy települési politikákhoz. Természetesen nem csak a politikusok, hanem az ágazat véleménye is nagyon fontos az ipari ágazat véleménye. Fontos, hogy a különböző felelősségi szintek között koherencia, szinergia alakuljon ki. A közlekedés abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy szinte az összes európai szakpolitikának a csatlakozási pontjában található, három módon illusztrálnám. Egyrészt az európai gazdaság szívében találjuk a közlekedést, a közlekedési rendszerek nagyon színvonalasak, ez tükrözi az európai gazdaság, az európai társadalmi színvonal által elért eredményeket, és ez a szektor, többek között ez a szektor teszi lehetővé, hogy az EU gazdasága fejlődjön. Deli asszony azt is jelezte, hogy a bolygó jövője szempontjából is nagyon fontos a közlekedés, illetve mindazok számára, akik a közlekedést fejlesztik, a gazdasági növekedés is szempont, meg az is, hogy fenntartható legyen a fejlesztés szociális és éghajlati környezetvédelmi szempontból egyaránt az Európai Bizottság és az Európai Unió komoly erőfeszítésének köszönhetően az EU tagállamok is aláírták a Párizsi Egyezményt. Ugye sok munka van még az OECD-n belül, a közlekedésben, illetve a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezeten belül. Nagyon fontos, hogy az éghajlati egyensúly fennmaradjon. de a közlekedés és Xavier Takun valószínűleg még hasznosabb dolgokat fog róla mondani, mint én. Meghatározza az állampolgárok hétköznapjait, az önök hétköznapjait. Az Európai Unióban zajló munkának nagyon szorosan kell kötődnie a nemzeti és regionális erőfeszítésekhez, és a tömeges közlekedés terén, a városi vasutaknál, a vasutak villamosítása terén, a digitalizáció terén nagyon fontos kihívások és lehetőségek jelentek meg. A városok, a régiók szintjén, a közlekedés lebonyolítók és felhasználók szintjén jelenik meg mindez. Azzal zárnám, hogy az európai közlekedéspolitika nagyon odafigyel az állampolgárokra, az utasokra, a felhasználókra. Három példát mondanék erre, az európai jogosítvány példáját, ennek a szabályozása nagyon szakmai jellegű, de ezt teszi lehetővé, hogy a lehető legkönnyebben tudjunk bárhol autózni az Európai Unióban, illetve nagyon fontos az EU számára a közúti biztonság, ez nemzeti hatáskör többnyire, de ambiciózusabbak akarunk lenni Európában, hogy az elfogadhatatlanul nagyszámú áldozatok kevesebben legyenek. A harmadik példa a légi közlekedés. A légi közlekedés belső piaca a 90-es években alakult ki, és ma azért lehet megfizethető áron utazni az EU-n belül, mert olyan szabályozás jött létre, ami ezt lehetővé teszi ez a belső piac, illetve az az erőfeszítés, hogy sok ajánlat közül választassanak az állampolgárok, azzal is jár, hogy a biztonság terén nagyon szigorú előírásokat fogadtunk el, illetve az utas jogok hangsúlyt kapnak, hogyha valaki lekésik egy ha valakinek késik a repülőjárata, akkor kártérítésre jogosult. Én itt abba is hagynám, Deli asszony, még annyit mondanék, hogy az elkövetkező hetek, hónapok, évek nagy kérdése az, hogy egy hatékony közlekedési szektor egyensúlyát meg tudjuk-e találni, hiszen egyszerre kell igazodni az iparági elvárásokhoz, a nemzetközi kötelezettségekhez, a foglalkoztatási kötelezettségekhez, az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, a villamosítás nagyon fontos, és az Európai eh, Bizottság egy sor javaslatot fog tenni az elkövetkező hetek során annak érdekében, hogy eh, a mobilitása lehető legkisebb eh, kibocsátással járjon, a járművek széndiokszid kibocsátását szabályozzuk, illetve a teherautókra pillanatnyilag nem vonatkoznak előírások. Aztán javítani akarjuk az elektromos járművek infrastruktúráját a városokban, illetve a nagy közlekedési folyosók mentén töltőállomásokat akarunk létesítetni. Nyilván az iparág számára is fontos kell, hogy legyen ez, és megfelelő innovációt is ösztönözni kívánjuk. A környezetet leginkább tiszteletben tartó járműiparra van szükség. Elnök, köszönöm szépen e bevezető szavakat. Mielőtt megnyitnám a vitát, szeretném azt is elmondani, hogy a mi szakbizottságunkban a bizottsági elnöknek titkárság is rendelkezésre áll. Ők azok, akik ott ülnek, illetve itt mellettem. Suzanne a részlegvezető néz rám, hogy mit fogok róla mondani. Szóval a titkárság nagyon hasznos apró munkát végez, és nagy köszönet illeti meg, ők működtetik a szakbizottságot, nagyon sok dokumentummal bajlódunk, nagyon sok szakmai dokumentummal, és mint tudják, egy jelentős része a munkánknak jogalkotás, aminek aztán közvetlen kihatása van az önök életére. Köszönet a titkárságnak, aztán az Európai Bizottság képviselői is mindig itt vannak, velük rengeteget működünk együtt, a tanács képviselői is itt vannak. Mit is jelent a tanács? Ugye ők a kormányok álláspontját, az államok álláspontját képviselik. Itt vannak? Nincsenek itt. Megnyitom a vitát, és most önöké a szó. Mondják el, mit várnak tőlünk, milyen problémákkal foglalkozzunk, mindig elsőnek szólni a legnehezebb. Öné a szó. Tessék ott hátul. Be kell kapcsolni a mikrofont. Jó napot kívánok mindenkinek. Az biztos, hogy nem könnyű elsőként szólni. 15 éve Franciaországban liberalizálják a vasúti teherszállítást a második vasúti csomag keretében főleg. Szeretném tudni, hogy pillanatnyilag milyen a piac megoszlása közúti és a vasúti teherszállítás között, és hogy tényleg hatékony volt-e a szabályok felszámolása, a dereguláció, hogy hívják? Olivier vagyok az európai vasúti teherszállítás mérlegére lennék kíváncsi, hogy nem lett volna -e szerencsésebb, hogyha a történelmi szállítókat megtartjuk a helyet, hogy egy kicsit vad liberalizmusba csapunk át. Másik kérdés a hétköznapokhoz jobban kötődik, azokban a régiókban, amelyek földrajzilag megváltoztak, hogyan lehet környezetbarátabb módon közlekedni. A harmadik kérdés, egy kis kacsintással, mert nekem ez nagyon fontos, olyan városokban élünk, amelyek a 19. században épültek, és az autóra akkor még nem gondoltak. Tanulmányok készültek, szerint a 2000-es évek eleje óta több mint 14 cm-rel szélesebbek lettek az autók. Nem lenne érdemes Európában korlátozni a gépkocsik méretét, hiszen a városokban egyszerűen lehetetlen már parkolni. Tudom, hogy egy anekdóta-szerű ez a kérdés, de Észak-Franciaországban, Belgiumban nagyon problémás a helyzet a nagy autók miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Olivier. Három nagy kérdés. A negyedik vasúti csomag, liberalizáció, következmények. Aztán a mindennapi utazások, tényleg figyelembe vesszük-e a környezetvédelmi szempontokat, és az autó helye és mérete holnap. Ez már négy kérdés, Olivier. Akkor még néhány kérdést várunk. Ott az úr, igen. Hadd kérjem meg, hogy mutatkozzon is be, mondja el, hogy honnan érkezett. Mon nume Soade Rulise, sunt de profesie inginer. Alors, attendez, attendez, on va mettre son casque. Először feltesszük a fejhallgatót. Toader Ulise, mă numesc Toader Ulise, vin din România. Jó napot kívánok! Ca orice cetățean, avem legătură cu transporturile. Jó napot kívánok, eh, Romániában vagyok, de minden polgárt, eh, nem csak minket otthon érdekel a közlekedés, hiszen nagyon fontos minden mindannyiunk eh, életében, ezért néhány kérdést szeretnék feltenni önnek. Egy olyan országból jövök, ahol a közúti hálózat nem igazán kiépített, nem optimális, mondjuk így nagyon gyakran dugó van az utakon, és ugye azt szoktam kérdezni magamtól, hogy miért nem tud az EU olyan törvényt adni, elsősorban a környezetvédelem miatt is, a CO2 kibocsátás miatt, tehát hogy a, az áruszállítást miért nem lehet egyszerűen kötelezően a vasútra helyezni? Van egy csomó környezetbarát villanyvasutunk, sokkal jobban lehetne a CO2-t is csökkenteni. Aztán a második kérdésem, hogy hogy nincs európai jogalkotás, amivel igen magasra lehetne emelni az üzemanyag forgalmi adóját. Nálunk például ez teljes mértékben egészségtelen versenyt okoz a román és a külföldi cégek között. Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdező. Kérem, ön is mutatkozzon. Fabrice Vincent vagyok, állampolgárként vagyok persze itt jelen. Egyébként startup vállalkozó vagyok, kerékpár ágazatban biker.fr magánszemélyek közötti kerékpár megosztó kezdeményezésünk van. Kérdés, innováció, közlekedési téren a az innovációt megvalósító szakpolitikák, méghozzá a kis struktúrákra hogyan lehetne jobban hagyatkozni, ahol sok a tehetség, de kevés a pénz. Persze itt mire gondolok arra, hogy nagyon bonyolult az EU pénzekhez hozzáférni, mert túl kicsik vagyunk, nekünk nincsen szakértő gárdánk, pályázatíró hadseregünk, ez a pragmatizmus, hatékonyság az innováció terén oly módon, hogy a finanszírozás elérje a célját az innováció terén. Köszönöm. Köszönöm szépen az innováció kérdése, és hogy hogyan lehet arról gondoskodni, hogy jövőre a jövőben újabb és újabb startupok tűnjenek fel, miközben az EU pénzekhez nem férnek hozzá. A mi esetünkben az Elzászi Business Angel-lel tárgyalunk, de tudjuk, hogy olyan pénzügyi konstrukcióra van mindenképpen szükség, mint a B a a Business Angels, különben nincs esély, a kerékpár üzletág igazi európai terület lehetne, elég sok melléfogás történt az EU-ban, nincsenek globális szerepvállalók ebben a témában, nagyon nagy tehetségek, jó koponyák vannak Európában. Természetesen a gépgyártás, felszereltség, beruházás is kérdés, ugyanakkor rosszul is működik az EU, nincs elég pragmatizmus. Köszönöm szépen, akkor elkezdünk válaszolni a kérdéseikre. Megismétlem a kérdéseket. Negyedik vasúti csomag tényleg a liberalizációt eredményezte. Mindennapi közlekedés. Tényleg foglalkozunk-e a hétköznapi közlekedéssel és környezeti szempontjaival? az autó helye. Mi is gondolkozunk az autó helyéről, az autó mérete. Aztán kérdés, hogy nem kellene jobban ösztönözni a vasúti teherszállítást. Aztán a, az üzemanyag adóknál az adóverseny kérdése. Végül pedig az innovációra kérdeztek most rá nem kellene-e a jövőben európai szinten támogatni az ilyen innovációt? Kedves képviselőtársak, Vin van de Kamp úr, aztán Telicska úr következik. Tessék. Akkor hollandul mondom. Dat dat duidelijk is voor iedereen. Um, voorzitter... Uh, ha hollandul mondom, mindenki ért. Nos, Szívesen válaszolok a kérdésekre. A negyedik eh, vasúti csomaggal kapcsolatban ugye nem kettő van, hanem négy van, és eh, a közelmúltban fogadtuk ezt. Az igazság kedvéért meg kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok még eh, mindig vonakodnak végrehajtani azt. Az SNCF, tehát a nagy francia vasútvállalat a negyedik eh, vasúti csomagot fel akarta venni, de a, azért az eh, időbe fog telni, hiszen a francia vasút nem a legnagyobb támogatója a piac megnyitásának. Ezen el kéne gondolkozni. Kétféle jogalkotás van. Egyrészt vannak irányelvek, vagy rendeletek. De az irányelveket Párizsban, Berlinben, Hágában, Brüsszelben át kell ültetni a nemzetközi jogalkotásba. És akkor nyilván az európai ideából, az európai gondolatból elvész valamennyi legalábbis. A szubszidiaritás elvét, sajnálom, hogy ilyen bonyolult szavakat használok, de ez azt jelenti, hogy a városok és falvak parkolóit nem itt fogjuk meghatározni, hanem az a helyi kormányzatok feladata, és bíznunk kell benne. Néha az a benyomás, hogy a startupoknál is például, hogy mi mindent meg tudunk oldani, de nem, minket korlátoznak a hatásköreink. Az Európai Bizottságnak ennek e- ellenére van egy startup programja, egy kezdővállalkozókat támogató, egy innovációs és ICD komponenssel. Úgyhogy mm, ezzel kapcsolatban várok további kérdéseket. Köszönöm szépen, Ruvudelon asszony. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Egy észrevételem lenne a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban, amit megszavazott a közlekedési szakbizottság és az Európai Parlament is. Az Európai Parlament politikai intézmény, ahol az összes frakció megnyilvánul, a szocialisták nem szavazták meg a közszolgáltatásról szóló részt, mert a liberalizációhoz mi további szociális garanciákat akartunk, amikor gazdaságilag nem rentábilis egy vasútvonal, akkor is fontos maradhat ö, szociális szempontból. A környezetvédelem kérdése is ide tartozik a közlekedési szakbizottság munkájához. A Párizsi COP21-es megállapodás ambiciózus célkitűzéseit nem minden frakció tette magáévá, de mi azon vagyunk, hogy csökkentsük a közlekedési szennyezést, ami 30%-ot tesz ki az EU-ban. Nagyon sok javaslatra lesz ehhez szükség, és gondoskodni kell arról is, hogy a tagállamok betartsák az általuk vállalt célokat vagy tett vállalásokat. Ez egy politikai vita, az egyes képviselőcsoportok különböző véleményen vannak, és amikor szavazásra kerül a sor, akkor minnyáján odafigyelünk arra, hogy a politikai szempontok alapján helyesen szavazzunk. Köszönöm szépen rövoldalon, asszony Telicska úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tudom, hogy élénk vidát akarunk folytatni, és ezért nagyon jó, hogy ennyi kérdés van. Nos, a vasúti csomagok liberalizálása. Ugye az volt a, a kérdés, hogy igazán liberalizálást jelentette vagy sem, ahogy Fannekám kollega már mondta, nem, mert bizonyos tagállamok a végrehajtást nem csinálták meg elég jók, tehát ezt kell erősíteni. Igen, de a liberalizálásra igent mondunk, akarunk belső piacot, akarunk működő belső piacot, nem akarjuk, hogy itt mazsolázgassanak az országok, hanem azt akarjuk, hogy ez a belső piac előnyöket, növekedést és munkahelyeket, és természetesen a fogyasztók számára választást biztosítson. Ha én cég vagyok, én is akarom a választási lehetőséget, és a, a nemzeti vezetők gyakran a liberalizációt egyfajta akadálynak tartják, pedig nem, igent mondunk erre. Nem mondok -e, nem értek egyet az SND és kollégával, szerintem igenis vannak szociális garanciák ebben, ami a jármű méreteket illetve hogy akarjuk-e szabályozni, vagy sem nem. Nem hiszem, hogy ez cél kellene, hogy legyen, mert akkor mit szabályoznák a hosszát, az ülések méretét, a kerék méretét, stb. stb. Biztos vagyok abban, hogy a, a vállalatok reagálnak a piaci helyzetre, és erre kell figyelni. Nekünk az a dolgunk, hogy ott dolgozunk, ahol az EU többlet többet tud adni, ahol a belső piac, a környezeti, társadalmi és másik no, többi normáról van szó. Versenyképesség, áfa. Nos, a parlamenten belül sok szakértője van ennek, de talán én azzal kezdeném, hogy melyek azok az elemek, amelyek a piac torzulását okozzák. Ezekkel igazából EU szinten meg kell nézni, hogy ezekből mivel lehet ö, fordítani. Nos, a, a luxusadó áfa ezekre igazából nem, vagy üzemanyagodó erre ezt nem akarjuk EU szinten határozni. A innovációval kapcsolatban igen, persze sok mindent lehetne még tenni, felhasználó barátabbnak lehet lenni, ez a bizottságnak a dolga, meg némi parlamentnek is van némi befolyása, de már van előrelépés, ez is tény. Sőt, biztosítani kellene tudni azt is, hogy tisztes verseny maradjon. Legyen olyan rendszer, amely ellenőrizhető, ahol nincsenek csalások, visszaélések. És ez az utolsó mondatom, egy dolog igaz. Gyakran az administratív terhek a nemzeti szint miatt hárulnak a lehetséges pályázókra. Tehát a nemzeti szint mintha bonyolultabb lenne, mint ahogy azt az európai intézmények elvárnák c'est à vous. On va, on va mettre le temps parce que après ça, chacun va. Mostantól mérni fogjuk az időt. Azt kérem, hogy egy percben válaszoljanak. Dalonda úr. Nagyon röviden, köszönöm szépen. A liberalizálással kapcsolatban. Mm, nem arról van szó, hogy elvileg mellette vagyunk-e vagy sem. Arról van szó például, hogy Nagy-Británia, ahol a vasút liberalizálása negatív következményekkel járt, veszítettek a szolgáltatásból. Más országokban is azt látjuk, hogy a a, túl sok a protekcionizmus, és ez is oda vezethet, hogy kevésbé versenyképessé vált a vasút. A liberalizálás határon átnyúló kapcsolatoknál egy sor problémát is jelent, azt kell biztosítani azonban, hogy különböző országokból lehessen a többibe is vasúttal utazni. De nyilvánvalóan sokkal nagyobb klíma árat figyelünk, fizetnek a különböző közlekedési ágazatok. Olcsóbbá kell tenni a vasutat a többinél. Köszönöm szépen, Krámer úr! Igen, a teherszállítás a sínen, ez nagyon jó lenne, nem is kell ezt javítani. Hogyha tisztességes versenyünk lenne, működne ez. Száz százalékban vetnek ki díjat a sínre Európában, és egy százalékban a közutakra például. Ez azt jelenti, hogy a környezetnek ártó közutakat teszik olcsóbbá, és a síneket drágává. Ezt, ezt kell megváltoztatni. A második pont liberalizáció. Nem szeretem a monopóliumokat, ellenük vagyok. Mindegy, hogy állami vagy magán. Igen, ebben az esetben 92-ben csak 500 embert szállítottak egy adott szakaszon Németországban, a polgármesterek tiltakoztak, átvették ezt a szakaszt a mai napon, 23 ezer ember utazott ezen a szakaszon, tehát egy naponta ez a forgalom, hogyha hogyha a, a német államvasútak átvitte volna az akaratát, akkor ma bezárták volna, és az a 23 ezer ember a közutakon közlekedne. Ilyen értelme kell gondolkodni. Köszönöm szépen, Kilönen asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, igen. Elnök asszony, kedves vendégek, amit már válaszoltak, arra nem kívánok válaszolni. Volt egy jó kérdés a startupokra vonatkozóan. Az alapvető gondolat, az a finanszírozás eleme volt szerintem de finanszírozást lehet kínálni a startupok számára is, vagy kis és középvállalatok számára, de hát ez persze nem könnyű innen, mert mindig a lobby tevékenység eredménye az, hogy a nagyobbak először jutnak pénzhez. Erről el kell kezdeni vitatkozni, hogy hogyan tudunk jobban segíteni azoknak, akik a karrierjüket most indítanák, vagy a vállalkozásokat most indítanák a következő pontban azon kell gondolkodni, hogyan tudunk a városokban változást elérni, hogyan tudunk kevesebb személykocsival boldogulni. Hát nagy változtatásokra van szükség. A gondolkodásban kell megváltozniuk az embereknek. Nem mindenkinek van szükség saját autóra, egyszerűen a közlekedéssel kapcsolatos elképzeléseinket is meg kell változtatni. A mobilitást kell szem előtt tartani, tehát egyfajta ideológia is, hogyha megtaláljuk a jó gyakorlatot a városokban, hogyan tudjuk ezeket biztosítani, hogyan tudjuk jobban finanszírozni, hogyan tudjuk eladni, hogy úgy mondja és hol tud beszállni az EU a finanszírozásba, az alacsony kibocsátású eszközök finanszírozásba És ez olyan jellegű dolgokba, mint a közösségi közlekedés és a megosztásnál alapuló gazdaság. Holnapig tudnék beszélni, de lejárt az időm. Köszönöm szépen. Kilenen asszony, Twitteren is érkeznek kérdések. Elnök asszony, igen, nagy a forgalom, sok tweetet kapunk legtöbben a az önvezető autóra kérdeztek rá. Emil Meunier ügyvéd azt kérdezi, hogy hogyan fogják ennek a piacát előmozdítani. Aztán Gabriel Richard, startup vezető azt kérdezi, hogy az önvezető autó véget vet-e a magángépjármű használatnak, aztán az Airbus csoportnál dolgozó kérdezőtől azt kérdezzük, hogy hogyan fogunk emberi ellenőrzés nélkül engedélyezni autók közlekedését. Aztán valaki, aki a rendőrségnél dolgozik, azt kérdezi, hogy az utasnak vagy a gyalogosnak a, az életét könnyíti meg egy önvezető autó, amely esetleg gyalogos gázol majd. Köszönöm szépen. Itt még volt egy kérdés, valaki feltette a kezét. Tessék. Jens, Kroman vagyok, Németországból érkeztem. A kérdésem arra vonatkozik, hogy jelenlegi törvény azt hogy ha át, tehát a, hogyha egy szoftvert változtatok egy járművön például, tehát akkor manipulálom, akkor újra kell engedélyt adni, és az aktuális okok megvannak erre. Tehát az engedélyeztetésnél mire számíthatunk a jövőben, tehát hogyan tudják ezt a manipulációt megakadályozni, pillanatnyilag fennálló jogot végrehajtják-e majd, vagy átalakítják, vagy jövőben hogy merre alakulunk éppen a jelenlegi járművek frissítésekor, szoftver frissítésekor hogyan tudjuk biztosítani, hogy az ellenőrző hatóságok is megkapják az idevágó dokumentumot, hogy ezeket a járműveket tényleg tisztességesen lehessen ellenőrizni. Merci beaucoup. Alors, il y a des, beaucoup de questions. Köszönöm szépen. Sok kérdés érkezett az önvezető autóval kapcsolatban, a kockázatokkal, balesetekkel kapcsolatban, aztán a típus jóváhagyásra vonatkozóan, illetve a Twitteren is azt kérdezik, hogy a startupokból hogyan lesznek európai óriások, hogyan lehet őket elkísérni ezen az úton, hogyan próbálunk a jövőnek elébe menni. Itt a szakbizottságunkban pont ezért döntöttünk úgy, hogy a startupok, a mobilitás terén dolgozó startupok díjat kapnak, jövő februárban lesz a díjkiosztó. Ez nem Európa kupa, hanem szeretnénk megtámogatni a kis cégeket. A Blablacar például az autó megosztásban tűnt ki, november végén az összes mobilitásban dolgozó startup bemutatja a projektjét, és egy hét tagú zsűri Gilles Bobiné Bubkamp részéről, Berlinből lesz itt, aztán az autonómia szalon vezetője, az észt, digitális fejlesztési igazgató, stb. És a nagy díjat tíz olyan startup kapja meg, amelyek a szociális szempontoknak, környezeti szempontoknak is megfelelnek, ugye nem foglalkozhatnak csak a városi sajátosságokkal, inkluzívnak kell lennie a startup működésének. A második kritérium pedig a mobilitás haszna. És ma délelőtt még egy fontos szempontról beszéltünk, a közúti biztonság kérdéséről. 126 ezeren halnak meg évente az útakon és több százezren szereznek sérülést, ezt nem nézhetjük karbatett kézzel. A mobilitás terén új európai óriás cégekre van szükség. A digitális uh, fejlesztések 60%-át a mobilitásban a kis cégek adják, sajnos azonban elmennek Európából az Egyesült Államokba, mi pedig szeretnénk az európai piacon megtámogatni őket. Na hát ennyi önvezető autó. Ismail Ertug úr fogja elmagyarázni, hogy mi a helyzet. Három kérdést is kaptunk. Ertug úr, baleset esetén ki a felelős, a vezető, az internetszolgáltató, a gyártó, és hogy fogják a biztosítók megtéríteni a károkat. Ez is érdekes kérdés a típus jóváhagyásnál. Uh, Rövoldalon asszony vagy mások rövid választ tudnak majd adni, úgy gondolom, ezekre a kérdésekre. Ja, herzlichen... Köszönöm szépen. Először is a kérdést, ami a hálózatba kötött és automatizált vezetést illeti. Itt különbséget kell tenni a különböző evolúciós szintek között, amelyek kialakultak, a fél vagy teljesen automatizált vezetés ről szoktuk beszélni. Most a második szakaszban járunk, ez azt jelenti, hogy vezetői asszisztens rendszerek állnak rendelkezésre, amelyekkel közlekedni tudunk, hogy adott esetben sávtartók-e, vagy fékrendszerek, ez az autonóm vezetés része végül is. Amire a polgárok gondolnak hogy általában, amikor erről beszélnek, ez egy jövőbeli vízió, hogy az ember beül az autóba, amelyik aztán szépen magától elvisz bennünket az úti célunkhoz. De e, itt még nem tartunk, de a harmadik evolúciós lépcsőig lassan eljutunk. Tehát ez azt jelenti, hogyha az ember az autópályán dugóban van, akkor nem kell fognunk a kormányt, mert az autó maga is tudja, hogy mikor kell megállnia és mikor kell tovább haladnia. Itt a technológiában, persze a jövő technológiában vannak szabályozási kérdések is, vagyis törvényalkotónak kell aktívvá válnia, itt különböző kérések vannak a kárfelelősséget tekintve, az infrastruktúrát tekintve, a társadalmi elfogadottságot tekintve. Mindezt tisztázni kell még, és ezért bízunk benne, hogy az Európai Bizottság végrehajtó hatalomként elmondja nekünk, hogyan lehetne szabályozni nem sokára, és egy előterjesztést tesz, és számos cég, amelyik ebben az ágazatban dolgozik, igen aktívan kutat, és folytat ilyen jellegű tevékenységet, és ha eljutunk ide, akkor egy aktualizált típusengedélyezést is be kell vezetnünk új lehetőségekre, és szükség van, hogy a fő vizsgálatokat hogyan végezzük, az engedélyeket hogyan lehet kiadni, stb. Ezek azok a kérdések, amelyekre válaszolnunk kell. De azt kell, hogy mondjam, ez az autonóm, vagy a hálózatba kötött utazás, ez tényleg egy óriási esély egyrészt kellemesebbé válik a mobilitás valamennyiünk számára, a közlekedés résztvevőiről beszélek, de hát nyilvánvaló, hogy a baleseti statisztikák is kedvezőben alakulnának, hiszen minden egyes halott a közutakon egyel több, mint amire szükség van. Ezért nagy reményeink vannak ezen a területen. Köszönöm szépen, Ertug úr. Azt nem mondta még el nekünk, hogy mi fogja hajtani az önvezető autót mi fogja hajtani? Nos, hát persze azért ezzel egy igen csak nagy témát nyitunk meg, hogy a jövő meghajtása milyen lesz az autóknál, azért ez egy eh, politikai döntés is valahol, és valamikor meg kell hozni a döntést a jövőben. Gondoljunk csak a dízel botrányra, E, továbbra is kitartunk a dízel mellett, vagy úgy általában a belső égésű motor mellett, vagy e, újabb technológiák irányába mozdulunk el, immobilitás, e, vagy power to gas, vagy a hidrogén meghajtású autó, stb. Tehát számos lehetőség van itt, de mindenképpen infrastruktúrát kell biztosítani. Ez mindig lesz. Mit kezdünk a sok autóval, amikor elektromotorral mennek, hol tudjuk őket feltölteni, hány munkahely van ma az ágazatban, az egész értékteremtési láncban, hány elveszett munkahelyről beszélhetünk az e-autók kapcsán. Azt szoktuk mondani, hogy hét munka hely tartozik egy adott mennyiséghez ma, és ez később csak egy, az e-autónál csak egy munkahely lesz majd, ezért az óriási különbség, mi lesz a sok ember, aki most ott dolgozik. Ezen végig kell gondolkodni, hogy belátható időn belül a különböző meghajtások egy mixére tudjunk áttérni. Biztos, hogy nem tudjuk ma a végleges választ erre megadni. Köszönöm szépen. Rövodálon asszony és Telicska úr felkészül ami a típusjóváhagyást illeti, eh, van egy jogszabálytervezet, eh, ami most a parlament és a tanács közötti három illetve bizottság közötti háromoldalú párbeszéd tegyet képezi. Ugye arról van szó, hogy valós körülmények között kell tesztelni a járműveket, az európai nemzeti uh, hatóságok nagyon fontos szerepet játszanak ebben. Na most egy külön vizsgálóbizottság is létrejött a, ge- a dízel botrányt követően. Nagyon fontos az európai szabályozás szerepe is abból a szempontból, hogy mindenütt betartsák a közös szabályokat. Köszönöm szépen, Telicska úr! Köszönöm szépen, valóban két kérdésre tudok válaszolni szereplő, az egyik kérdés, hogyan tudunk bajnokokat létrehozni, illetőleg hogyan tudjuk biztosítani, hogy az automatizált autók valósággá váljanak. Még egyszer csak azt tudom mondani, a mi szerepünk nem az, hogy a fogyasztó nevében meghozunk egy döntést. A mi szerepünk az, hogy senki se jut senki se jusson jogtalan előnyhöz a piacon, aki eleget tesz az előírásoknak. Ez a piac, tehát ehhez szükség van egy szabályozói környezetre, amely biztosítja a fejlődést, és ez a mi dolgunk. A, gondoskodni kell arról, hogy a tehetséges emberek ne menjenek el a szilikonvölgybe, hanem megkapják itt azt a lehetőséget, hogy dolgozzanak, hogy kihívással találkozzanak, de kényelmesen tudjanak dolgozni, stb. Tehát a startupokat létrehozok, és terepet akarunk adni nekik, hogy növekedni tudjanak, és valamikor ők legyenek a bajnokok, legalábbis ne legyen közülük. Ez az, amit meg kell csinálni. Ez olyan a feltételeket kell teremteni, hogy a versenyképesség döntsön ebben. Ugyanez van az autóra, tehát valamikor talán szél meghajtott autókról van szó, vagy elektromos autókról, autó, stb. Ezt nem nekünk kell itt eldönteni, hanem a keresletnek és a piaci versenynek. Köszönöm szépen, Telicska úr. Pakke úrnak el kell mennie, úgyhogy az Európai Bizottság nevében hadd válaszoljon a releváns kérdéseikre. Köszönöm szépen, Deli asszony. Három kérdésre összpontosítanék. Az első a vasúti terszállítás kérdése, a negyedik vasúti csomagról volt szó, szakmai szempontból ugye az interoperabilitást kell, hogy lehetővé tegye ezt, oly módon, hogy hosszú távon Európában érdemes legyen a vasúti teherszállítást alkalmazni, hiszen ez az igazi terepe a teherszállításnak. De az tény, hogy a teherszállítás a középpontjában van az európai közlekedés politikának, és igyekszik az Európai Unió ambícióit ambiciózusabban fellépni, hogy több teherszállítást tereljünk át a vasútra, a közútról. Nyilván ez egy fontos kérdés a hagyományos szolgáltatók számára. Ami a startupot illeti, én nagyon örülök annak a díjnak, amit önök létrehoztak. Ugye az ötlettől el kell jutni a termék kínálatig, és pont ebben van a nehézség a startupoknál, a finanszírozás az Európai Bizottságnál nem mindig a startupok léptékének megfelelő. A beruházási terv keretében az Európai Beruházási Bank, a Juncker terv, a 2020-as célkitűzések létrehoztak egy olyan alapot, ami lehetővé teszi, hogy a startupok eljussanak a középvállalat szintjére, illetve az európai óriás cég szintjére ami az összekapcsolást illeti. Óriási innovációs lehetőség van ebben. Most a közlekedési szakbizottságban vagyunk, és erről önök tweetelnek mindenfelé. Az összekapcsolás szabályozásával foglalkozunk. Köszönöm szépen, Pake úr. Újra a közönségé a szó. Uram, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A CZT szakszervezettől jövök. Én a szociális dömpingre szeretnék rákérdezni. Dömping szociál? Az összes közlekedési résztvevőt érint a szociális dömping amiatt is panaszkodnak a közlekedési résztvevők, hogy egyszerűen nincs emberi jelenlét már. Tulajdonképpen a dömping verseny van mindenütt a képzésre, szakképzésre, a munkavállalók továbbképzésére vonatkozik. Nincs emberi jelenlét. Egyszerűen ettől a, az is, ebből az is adódik, hogy senki nem fér hozzá a, közle, a közlekedéshez. Mindenhez alkalmazás, applikáció tartozik. Az európai eh, intézkedések pedig az európai jogalkotás a a szociális, társadalmi, pénzügyi és gazdasági dömpingnek kedvez. Nem is akarok arról beszélni, hogy a vasúti közlekedés és szállításról csináltak egy gyönyörű törvényt, és aztán azt mondják, hogy a tagállamok felelősek azért, hogy nincsen végrehajtva az irányelv, pedig szerintem mindkét oldal felel. Az ökológiáról nem is beszélve hogyha a közlekedést környezetbarátá és versenyképessé akarjuk tenni, akkor igenis externalizálni kell a költségeket. A közúti közlekedés nem ugyanaz, mint a városi közlekedés vagy a vasúti közlekedés. Nagyon fontos a közlekedés résztvevői számára, és nagyon fontos, hogy mindenki megfelelően hangsúlyozza el. Köszönöm szépen, ott hátul is látok jelentkezőt. Német állampolgár vagyok. Két kérdésem van az egyik. Az önjáró autókra vonatkozik. Mi a szándék, és mi a jelenlegi helyzet a, jogi, a Bécsi megállapodás, 86-os Bécsi megállapodás átdolgozására milyen igény van, másrészt pedig az önjáró autóknál pont új lehetőségek adnak majd a technika és a, az emberközti kommunikáció. E, a, nyilvánvalóan lesznek e, új kommunikációs módszerek, amelyek jelenleg még fizikai korlátok előtt állnak. Köszönöm szépen. Két hatalmas kérdés volt ez a szociális dömping. Az egyik kérdéscsomag. Mielőtt megadom a kollégáknak a szót, hadd mondjam, meg azt, hogy mindenki a szakbizottságban egyetért a, azzal, hogy a szociális dömping mérgezi az európai projektet. Egyetértünk ezzel. Persze aztán utána vannak különböző vélemények, <clears throat> azt, hogy hogyan például szabályozzák a szociális dömpinget, abban lehetnek eltérő felfogások, de a kérdés az az, hogy elégedettek leszünk-e, és a szociális Európának a, jog, a szabályait fentről akarjuk-e meghatározni minimálbér, ilyesmi, stb. De igenis van arra mód, hogy a parlament ebbe az irányba is elinduljon. De ami a tanács ott áll velünk szemben, amely nem mindig gondolkozik úgy, mint mi. A szociális dömping igenis néha azért egy komoly vita téma. Szeretném, hogyha a közlekedési szakbizottság mégiscsak úgy dolgozhatna, ahogy szeret, például csomagokban, tehát a, a vasúti csomag, a szociális dömping is egy csomag, és egy lényeges csomag. Azt kell tudnunk biztosítani, hogy vissza lehessen térni a vasúti közlekedésre, hiszen ma sokkal egyszerűbb vállalatok számára, és akik nem tartják be a szabályt, egyszerűen autót használni, nem pedig vonatot. E, persze az éghajlat szempontjából is a vasút e, előnyösebb, de a foglalkoztatás szempontjában is. Ön is mondta, hogy szükség van a vasúti e, kérdések tisztázása is, de itt már versenyképesség, adó, adó vers, adózási versenyképesség. Vannak olyan ágazatok, amelyek több költsége van, mint a másiknak, ez sem normális az, hogy a közút jobban profitál, mint más ágazatok ebből a törvény alkotásból, de ezeket a mobilitással is foglalkozunk, nem ökoadóról, hanem autópályamatricáról beszélünk inkább. Még egy kérdés volt az önjáró autóval kapcsolatban. Valóban egymással is tárgyalnak ezek az autók? Valóban, hát össze vannak kapcsolva, már információt cserélnek akkor, amikor úton vannak. Nyilvánvalóan 50 méteres távolságon belül tudják közölni, hogyha van baleset. Ezek automatikus gépjárművek 2020-ra már kijönnek a piacra. Ott nem szükségszerűen lesz a gépjárművezető ott a kormány mellett az önjáró járművek kérdését is fel kell tenni. Az önjáró jármű nem, tud, nem mehet olyan úton, ha az út nem biztosítja az információs lehetőséget. Tehát, hogyha nem kap tájékoztatást arról, hogy zöld az út, vagy sem. Köszönöm szépen, Van der Kampurg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a szociális dömping fogalmáról azért egy picit óvatosabban kellene beszélnünk. Néha túl nagy a csábítás arra, hogy azokat a munkakörülményeket, feltételeket, amelyek nem igazán felelnek meg egy nemzeti felállásnak, azokat szociális dömpingnek nevezzük. Szerintem ez egy kicsit túlzás. Azt látjuk, hogy a belső piac 502 millió ember, és a liberalizálás eh, az emberek számára szociális szempontokat is jelent, de azért legyünk óvatosak. Juncker elnök eh, az eh, Tyson biztosasszony javaslatára azt mondta, hogy egy ilyen szociális ügynökséget kellene létrehozni annak érdekében, hogy megnézzük, hogy milyenek a szociális értelemben a munkakörülmények. Én magam holland vagyok, és meg kell, hogy mondjam, hogy néha egyet, néha rácsodálkozom a francia munkakörülményekre, amelyek nagyon merede, merevek. Például az Air France KLM pilotáinál, a KLM-nek óriási problémái voltak a, a pilotákkal, a francia pilotáknál nagyon merev, a hollandoké pedig nagyon rugalmas munkafeltételek voltak nem tudjuk, hogy mi, mi lesz, de most a lehető a világ legjobb munkafeltételei között élünk, akárhova nézünk, az Egyesült Államok vagy a szegénységes sújtott országokat. Úgyhogy amit ön mond, a mobilitási csomaggal kapcsolatban, nos, valóban a munkafeltételekről újra kell tárgyalni, de le France flexibilisé Monsieur Dalunde. Dalunde úr, ön a szó. Eh, tack så mycket. När det handlar om eh, självkörande bilar så ser jag att det finns... Eh, köszönöm szépen. Az önjáró autók kérdésével kapcsolatban valóban rengeteg előny van, én is így látom. De azt is gondolhatjuk, hogy az önjáró autók vagy önvezető autók sokkal nagyobb biztonságot jelentenek, mint hogyha emberek vezetik az autót. Gondoljunk csak az alkoholfogyasztásra vagy a, a fáradtságra. Na de a környezetterhelés kérdése is ezzel függ össze, hiszen igenis van környezeti kihatása annak, hogyha ilyen autókat gyártanak, és a magánautók nagyon gyakran csak állnak, és hogyha sikerülne a, a közös autóhasználatot bevezetni, akkor annak pozitív hatása lenne nem csak a környezetre, hanem például a parkolóhelyekre is. De a, az önjáró autók nál további fejlesztésekre van szükség, például a sávtartás, a kollektív vagy közös autóhasználat, stb. Az autókat sokkal gyorsabban lehet szabályozni, mint a jogi szempontokat, mert ugye mi a helyzet a, a jogi felelősséggel? Mi van akkor, hogyha az autónak kell dönteni arról, hogy különböző közlekedési szereplőkkel szemben kit védjen? Köszönöm szépen, Kohúra következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is válaszolni a német kérdésre a Bécsi megállapodás, a 86-os Bécsi megállapodásról. Egy mondatban azt mondanám, hogy már rég túlhaladott a, a, az átdolgozás, azaz más szóval már rég meg kellett volna tenni. A, egyszerűen kell, a sofőrnek kell uralkodni az autófejet. Vannak persze ö, mindenféle eszközök, amelyet a fékezést, a kisodródást, stb. stb. korlátozzák, de azért biztosítani kell, hogy a sofőr is uralkodjon az autó felett. Ezek a rendszerek csak akkor lépnek be, hogyha a sofőr erre képtelen. Például a vészfékezés. Hogyha egyszer az elindul, akkor már a sofőr nem tud mit tenni, hiszen az a, a jármű automatikusan fog reagálni, és ezért úgy gondolom, hogy a, a bécsi megállapodást igenis át kell dolgozni. Az asszisztencia rendszerek, nos, az ők, ezeknek a bevonása teljesen igaza van, hogy az, az önjár járóautókkal, ez mindenképpen meg kell, hogy történjen. A fénytechnológiai berendezések az autókon, ez nem öncél. Valakinek valamiről információt kell adni ezeknek a járműveknek. És hogyha most az önjáró autókra gondolok, hogy mondjuk nincs, ahol nem lehet jelezni mondjuk egy gyalogosnak, ha, hogy én hogy akarok reagálni, akkor bizony új jelzési rendszereket kell tudnunk alkalmazni, ezeket meg kell találni keretfeltételeket kell a politikának nyilvánvalóan adni, de a technológiának pedig nyitottnak kell lenni, a gazdaságnak meg meg kell találni a megoldásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Koch Akkor át is adom a szót mindjárt a második meghívottunknak az úgynevezett Fabrik de Mobilité részéről Ön el fogja mondani majd, Uken úr, hogy a jövőben a mobilitás hogyan fog alakulni. És az ön előadása után újabb válaszokat fogunk hallani. Köszönöm szépen, hölgyeim és hölgyeim, örülök, hogy meghívtak ide. Én nem vagyok vezetője ennek a Fabrik mobility hanem néhány szót szólok majd erről. Először is szeretném leírni, hogy én hogyan látom a dolgokat, hogy milyen lehetne a jövő, nem ilyen lesz feltétlenül, de milyen lesz a mobilitás jövő egy néhány éven belül. A személyes meggyőződésem egyébként úgy gondolom, hogy a városi mobilitásra kellene fókuszálnunk, és itt játszik le a jövőben, amiről beszélni akarok. Ez a trend, amiről, amiket néhány éve, egy jó néhány éve elemzünk már. Itt egy a megosztáson alapuló gazdaságra gondolunk elsősorban, itt, és ez együtt jár az adatokkal is, a nagy mennyiségű adattal. Az első szó az a generáció, amiről beszélnünk kell. Az elmúlt években óriási változás van éppen a fiatal emberek hozzáállásában. Egyszerűen azért, mert az új generációk teljesen más módon cselekednek, mint ahogyan mi szoktuk Eh, amit pillanatnyilag az látunk, az az, és vannak erre vizsgálataink is, Egyesült Államok, Japán, Európai Unió, bárhol kérdezünk, ahol megkérdezzük az embereket, hogy melyek azok a dolgok, amiktől megszabadulnátok szívesen. Nem a smartphone-ról, az telefonról, nem a komputertől nem szívesen szabadulnának be, de valószínűleg egy autóra nem lesz szükségük. És az idősebbek is ezt mondják egyébként, de ha megnézzük a jogosítványok kérdését, például Brüsszelben, Vagyis az emberek mikor szerzik meg a jogosítványokat Brüsszelben? Látjuk, hogy egy évtized alatt milyen változás van. Itt drasztikusan csökkent ez a szám, mert ezek az emberek nem kezdenek el vezetni, hogy a 18 évesek feltétlenül, és mindenhol ezt látjuk a fejlett országokban. Tehát eh, kulcsfontosságú szó, amit még megemlítenék, eh, az a megosztás. Mindent meg lehet osztani természetesen. Eh, előző. itt vannak az unikornisok, gyakorlatilag az egyetlen igazi európai unikornis a közlekedésben, az a blabla, kár. Car és az utazást a legjobban a barátok számban mérjük, és nem a mérföldekben mondjak a jelszavukban. És találtak egy módszert arra, amivel bemutatják, hogy az emberek a blabla tagokat nagyra tartják, tehát velük tartják a kapcsolatot. Ezek az emberek, hogy egy adott a blablán belül hajlamosak beszállni egy autóba, egy olyan autóba, ahol nem ismerik a tulajdonost, mert a platform, mert a blabla platform nagyon erős, és erre, ebbe a tulajdonosok persze sok pénzt ölnek, mm, ez a és valamennyien tudjuk azt is, hogy a Facebook például szintén fejleszt egy hasonló dolgot, egy ilyen megosztáson alapuló platformot, mert van erre egy mintájuk. Mm. A kérdés most az, hogy milyen messzire tudunk menni ezzel a carpoolinggal. Itt, hogyha a hagyományos közlekedési módokkal vetjük ezt össze, a Deutsche Ban eh, nem látta ezt előre például, úgy gondolják, hogy eh, a blablakár őket nem befolyásolja, de most már azt látjuk, hogy eh, egyre inkább elterjed ez, és meg lehet osztani az autókat, és a már harmadik dimenzióba jutunk az ilyen carsharing területén, mindig is volt lehetőség, persze régen is, hogy ezt megtegyük, de aztán a Kembi, vagy a Németországban, vagy a mások Svájcban is megjelentek. Itt a legtöbben egyébként Brüsszelben van, önök közül ezt ismerik, és, és egy év alatt azt látjuk, hogy a Európában szinte a fővárosa vagyunk a kárséringnek, egyszerűen, sőt az egész világon talán, mert több ilyen cég kezdett el működni Brüsszelben egyszerre, de nyilvánvalóan mások is megoszthatják az autókat, például hétvégén több száz autót lehet találni Grenoble-ban, ahol, ahol egyének rendelkezésre bocsátják az autóikat. Erre persze infrastruktúra kell, tehát nagy távolságú buszok esetében rendkívüli fejlődés van. Itt Európában a Franciaországban a, és a Németországban a liberalizáció oda vezetett, hogy a buszok száma megalakult itt megjelentek a buszok is, a, a nagy távolsági buszok az autópályákon, és óriási hálózatok. Egy néhány év alatt kialakult ez a hálózat, amit a képen láthatnak. E, ennek a, egy, és a Flikobus az egy, nem egy közlekedési cég, hanem egy adatfeldolgozó cég tulajdonképpen. Tehát az adatok adják az alapját az üzleti modelljüknek aztán a, a B-Park egy újabb startup a parkolással foglalkozik, ez is egy fontos kérdése vár, városokban. Segítenek a, a tulajdonosoknak, hogy megosszák az infrastruktúrájukat, és így segítsenek kezelni a parkolóhelyek témáját a városokban, aztán egy a disruption, a, hogy a a megszakítása valaminek, ez, ez sok mindent felgyorsít természetesen. Valószínűleg hallottak már a gafáról, az előző hozzászóló nem tudott erről. Google, Apple, Facebook és Amazon rövidítése ez a szó. Egyik sem Európából jön, de van egy távol, tovább a NATO, NATO rövidítést ismeri valaki? az a Netflix, Airbnb, Uber és Tesla. Tehát ezek a, megint csak egy rövidítés, mit látjuk. Ez gyorsabban nőnek, mint az előbb említett GAFA, mert ők használják a GAFA-t arra, hogy növekedjenek. Ez egy platform az első, amire építkeznek. És ami még érdekes a Natúban és a GAFA-ban például, hogy az első digitális nagykövetséget is létrehozták már valamennyien tudjuk, hogy ezzel dolgoznunk kell, de úgy gondolják, hogy sokan, hogy fel kell lépni ellenük, mert alapvetően megváltoztatják, nem csak a közlekedési területet, de a, a, itt a netről már beszéltem, ugye nyilván hallottak másokról, az Uberről is, rengeteg vita folyt már erről. A helyzet az, hogy lehet, hogy jó, hogy vannak ilyen disruptorok, ilyen film, akik befejezik, félbeszakítják a dolgokat, mert az Európai Biz- Parlament, az Európai Bizottság esetében is el kell mondani, hogy időnként nem túl gyorsan történnek a változások. Brüsszelben le kellett zárni egy viaduktot ezen a hétvégén, mert az összes üzemeltet talál megoldást hétvégére. Új buszokat, sok mindent lehet találni megoldásra hétvégén. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a diszrupció létrejöjjön, és ezek feltörnek régi dolgokat, ezek a szereplők, a diszruptorok, amelyek léteznek. És a következő pont, amiről beszélni szeretnék, az a kapcsolat. Itt a megosztáson alapuló gazdaság itt vannak azok, akik a bevált dolgokat, a régi dolgokat megszüntetik, és mindent megcsinálni, a carpooling, carsharing, dinamikus árképzés, sok mindent lehet csinálni. Amit látunk az az, hogy ezek a szereplők, akik ilyen jó kapcsolatban vannak egymással, hálózatban vannak egymással, általában nem Európából érkeznek, tehát a Google egy milliárd használó, és nap mint nap több egy milliárd ember használja a Google Maps-t, és, és igazából ezek az emberek, akik ezt használják, visszajelzés is adnak a cégnek. Ez történt, ez a tegnapi Google Maps mozgásom, de Google mindent lát az életemből. Google azt is tudja, hogy tegnap milyen eseményen jártál. Utána egy eseményen voltam, utána két órát a barátaimmal elmentünk egyet iszogatni, stb. Azt is tudják, hogy két és fél kilométert biciklizek nap, mint nap. Ez természetesen a negyedik kulcs szó, és az utolsó, folytassuk, még az utolsó, az automatizáció. A generációk a kölcsönös felhasználása, a kapcsolatok kialakítása, a, a feltörése a régi rendszereknek, a diszrupció, ez mind összefügg és ezt, ezeket a fejlő trendeket nem a hatóságok irányítják. Itt nem egy autóról beszélünk összességében, hanem egy okostelefonról is, amely beviszi a kocsit a garázsba, hogy segít vezetni, és a az autó már nem egy tárgyat jelent többé, hanem egy hálózatot önmagában, a hálózat egy részét. És az Egyesült Államokban, Phoenixben lesz jövő hónapban egy ilyen ezzel kapcsolatos rendezvény, ahol eljutunk a második szintre az automatizációban, és úgy látom nagyon gyors a mozgás a fejlődés ezen a területen. Az utolsó megjegyzésem az új ökorendszerről. Egy új globális ekorendszer jön létre, és vannak olyanok, akik nem vesznek részt ebben. Itt vannak az autógyártók, a carsharing, ride-hailing platformok, nagy IT cégek, akik ebben mind részt vesznek természetesen. Úgy gondolom, hogy ennek tudatában kell lennünk. Egyetlen szót még a Fabric Mobility-ről. Nagyon gyors leszek, elnézést kérek. A Fabric de Mobility Franciaországból származik, az a környezetvédelmi ügynökség támogatásával segíteni szeretnénk európai startupoknak, hogy unikornisok legyenek. Egy nyitott ekorendszert szeretnénk, oly módon, hogy közös vonásokat erősítünk. Természetesen vannak mások is, de az Egyesült Államok, vagy Egyesült Királyságban és Németországban is vannak erre vonatkozó ötletek de a startupoknak nem csak pénz kell, hanem támogatás és politikai támogatás, és, ezt, és in, mert innovatív jogalkotásra és szabályozásra is szükség van. Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok még. Euh, Köszönöm szépen ezt az előadást. Zavarba ejtő volt miközben világosan elmondta, hogy a technológiai fejlődés az egész gazdaságot euh, át fogja alakítani, diszruptív gazdaság? Lehet-e kollaboratív a diszruptív gazdaság? És milyen a kollaboratív gazdaság? Az Uber például az-e? Ez az én személyes képviselői és nem elnöki véleményem meg kell határozni, hogy miben áll az együttműködésen alapuló gazdaság, mert ez egy joghézag és ez az újfajta gazdasági modell egy csomó új kérdést, kihívást vet fel, um, tematikus kérdéseket is, de szociális kihívásokat is, és az előbb az egyik vendégünk uh, rákérdezett a szociális dömpingre, Rövodellon asszony jól ismeri ezeket a uh, szempontokat, és most visszaadnám neki a szót, erre is rákérdeztek korábban. Tessék, köszönöm szépen elnök asszony, és így talán ki egyensúlyozhatom, egyenlíthetem az ellenspontokat is. A szociális dömping a közlekedés terén nagyon fontos. A szociális és a környezetvédelmi kérdéseken szoktunk mi sokat vitatkozni. Uh, ami a szociális kérdéseket illeti, hát itt nagyon eltérnek a vélemények, és ezeket a szempontokat a foglalkoztatási szakbizottságban, és itt a közlekedési szakbizottságban is alaposan meg kell vizsgálni. Én nem értek egyet Van de Kamp úrral, mi szerint Franciaországban a munkavállalói jogok túl merevek. Úgy gondolom, hogy a munkavállalók védelmére irányuló intézkedések jók, és európai szinten területen kellene védeni a munkavállalókat. Ezt várják az állampolgárok is, nem egyszerűen liberalizációt, ez egy politikai uh, szempont nyilván, de nagyon erőteljesen jelen van a mobilitási csomagban is uh, odafigyelünk erre. Elnézést, hogyha kicsit szakmai leszek, uh, pillanatnyilag a kiküldött munkavállalókról szóló irányel felülvizsgálata zajlik, és a közlekedési szektorra is kihat ez. A közlekedési szektorban nem kapják meg ugyanazokat a jogokat a munkavállalók, mint a többi ágazatban. Az Európai Parlamentben nem értünk egyet ebben a témában, a különböző frakciók különböző opciókat képviselnek. Köszönöm szépen! nem feledkeztem meg sem Telicska úrról, sem Kramer úrról, de több állampolgár is jelentkezett, most megadjuk nekik a szót, és aztán válaszolhatnak majd nekik. Tessék! Mérni fogom stopperre. Párizsi egyetemi hallgató vagyok. Mm, az állampolgárok magán joga is felvetődik a magánélethez való jog, amikor eh, valahonnan valahova eljutunk, a másik kérdés pedig a, az internetes biztonsággal kapcsolatos, a mobilitásunk nem vált -e sebezhetővé a kibertámadások miatt. Köszönöm szépen. Még valaki jelentkezett. A zöld zakós fiatalembernek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék a városi mobilitásra, és ugyanakkor a társadalmi méltányosságra rákérdezni. A közelmúltban kialakult egy vita a közösségi közlekedés ingyenesétételéről. Az Európai Unió tagállamaiban folyik ez a társadalmi vita. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleményük arról, hogy a tömegközlekedés legyen -e ingyenes illetve hogy a jövőben vajon azzá válik-e. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ön jobbján, a szemüveges úr. Én is a tömegközlekedés ingyenességével kapcsolatban szeretnék egy részletre rákérdezni. Az nyilvánvaló, hogy a vasút környezetbarátabb, mint a közúti közlekedés a vasúta kinyeresítétele mindenki számára lehetővé tenni az utazást az EU-ban. Nagyon sokan a szegénységi küszöb alatt élnek, és ezért nem tudnak utazni egyáltalán. A közösség közlekedésről Franciaországban, Obbányban, amikor ügyesítették a buszhasználatot, akkor 175%-kal nőtt a buszhasználók száma, Belgiumban pedig 16%-kal csökkent az autók száma ugyanettől. Sokkal kevesebb autó van, a turisták is jobban tudnak közlekedni. Hogyan lehet ezt megfinanszírozni, ez a fő kérdés. Egy belga példát mondanék, mert belga vagyok, és elég sok számadattal rendelkezünk. Igen, egy perc, köszönöm. Hogyha egy milliárd euróban határozzuk meg az SNCB bevételkiesését, akkor ebből még levonhatjuk ugye a jegykiadás költségét, akkor már csak fél milliárdról van szó. Négy milliárdos támogatást nyújt a belga állam a szociális autóhasználathoz. Gondoljanak bele, mennyivel könnyebb lenne a vasutat ingyenesé tenni, ez egy egyszerű politikai döntés lenne. Köszönöm. Ön mellett van még valaki. Gabriel vagyok, párizsi diák, a közlekedés ingyenességére kérdeznék rá. A közösségi közlekedés díjazását egységessé lehetne tenni az egész EU-ban, hogy egyetlen bérlettel Párizsban, Berlinben, Madridban, mindenhol igénybe vehetném a közlekedést, illetve a városok közötti vonatokra is felülhetnék. Lányok, Én pedig szintén Párizsban vagyok egyetemi hallgató, úgy látom, hogy szembeállítják a vasutat az úttal. Párizsban a folyami szállítás is fejlődőben van, nem csak a terszállításban, hanem e, vannak e, taxihajók, meg busz, vízibuszok, kérdésem, hogy a jövővárosában mennyi szerep jut majd a folyami közlekedésnek. A kisasszonynak adom most meg a szót. <laughs> Ik ga dit in Nederlands doen. Hollandul is mondhatom, sokkal egyszerűbb. Én is Párizsból jövök, és az előadásból nekem is úgy tűnt, hogy a közlekedési eszközök, a Bablaklár, online formában is lehetne ösztönözni, ez egy új kezdeményezés lehetne, de fizikális értelemben is lehetne ö, jobbá tenni helyeket, például biztonságosabbá, hogy én ma nőként például biztonságban érezzém magam. Tehát fizikai értelmű intézkedésekre gondolok, amelyek szintén ösztönzik a a közlekedést. Köszönöm szépen. A fiatalember piros pulóverben. Igen, köszönöm szépen. Az előttem szólók egy picit elmondták már, amit én is fel akartam vetni. Csak egy percem van, és általában nem szoktam nyilvánosság előtt beszélni, de azért most igyekszem. Nyilvánvalóan fontos szerepe van a közlekedésnek Európa történetében. A kérdés adódik ebből, hogy mikor lesz olyan ambíciózus poleg, eh, politika, akitől kérdezni akartam, nem elment, de ambiciózus politika nem csak a közlekedésre, hanem minden közlekedési eszközre vonatkozóan. A másik pedig a a szociális igazságtalanság, hogy vannak szabálytalan csoportosulások, kitett csoportosulások, akiknek nincsen lehetősége. Vannak különböző helyek, ahol amit nem tudnak igénybe venni, mert fizetni kell. Különböző rendszer van és mi lesz azokkal, akik a szociális helyzet miatt kirekesztődnek mindebből? Köszönöm szépen, rengeteg kérdést gyűjtöttünk. Akkor most nézzük az adatvédelmi kérdést. Elsősorban a kiberbiztonságot. Abszolút aktuális kérdés, hiszen az önjáró autókat, hogyha meghekkelik, akkor baj van. Úgyhogy ezért kell egy kiberbiztonsági európai ügynökség is. Ez az egyik kérdés, a másik pedig a közlekedési hordozókhoz való ingyenes hozzáférés. Igen, tulajdonképpen azokról beszélünk, hogy beruházásokra van szüksége területen, és mondtuk, hogy ugye ezek a vállalati kocsik Belgiumban nem működtek, de valóban megoldható lenne ingyenes vállalati autó azon lakossági csoportok számára, akik egyéb mobilitási lehetőségből kirekesztődnének. Az energiaellátásra is ki lehetne ezzel kapcsolatban térni, hiszen vannak olyan csoportok, akik nem tudják megengedni maguknak, hogy fűtsenek. Tehát most ez a jelenség a közlekedésben is eh, megjelenik, ez a, a közlekedési szabálytalan csoportoknak vagy ö, eh, nevezzük. Franciaországban például a becslések szerint 8 millió olyan ember van, aki egyszerűen nem tud részt venni a mobilitásban. Azok tehát, akik akiknek nincs közlekedési lehetősége, azért mert olyan területeken élnek, ahol nincs kínálat, vagy azért, mert nem tudják megengedni maguknak. És az, aki nem mobil, nos, azt az elzáródik a világtól, amely rendkívül veszélyes fragmentálódást vezet, nem csak területi, hanem szociális értelemben is vagy digitális értelemben, hiszen autonóm autókról ugyan beszélünk, de az önjáró autó adott esetben valóban igazi töredezettséget okoz majd nem csak a generációk között, a fiatalok a városban és az idősek között, akik a, vár, a vidéken élnek. Ezek valós kérdések. Nem akarok persze minden kérdésre magam válaszolni. Elnökként persze a saját időmet nem mérem, de azért átadok néhány kérdést a kollégáknak is. Vandenkamp úr. Igen, nagyon szívesen öt dologra reagálnék. Először is a, az Európai Unió és a, a megérdemli azt, hogy elismerjük, hogy a magán szférához való jogot megfelelően védi. Ezt nem felejthetjük el a mostani beszélgetésben sem, és a, a rendelet jó, és ha jól ejtem a nevét, Takunúrral értek egyet, a technikai fejlődés olyan gyors, hogy a magánszférához való védelem ettől elmarad minden egyes problémájával. A második figyelni kell egy kicsit arra, hogy nehogy mindent beadjunk a Google, átadjunk a Google-nak, és aztán a Google azt mondja, hogy jó, de nem tudja védeni a magán ö, ö, szféránkat. Hogyha valaki Brüsszelen keresztül kerékpározik, akkor ö, nyilvánvalóan sok mindent ö, korlátozni kell, de nagyon sok mindent kell az embernek saját magának is tudnia. Nos, elnök asszony, az ingyenes tömegközlekedés, hát azt hiszem Macron elnök az első felelőse ennek. Mi az Európai Unióként nem fizethetjük meg az ingyenes tömegközlekedést, közösségi közlekedést, ez nem tehetjük. Nyilván a modern emberek sok mindent el tudnak képzelni, de az ingyenes tömegközlekedés az az Európai Unió hatáskörén kívül van. Hogyha azt mondják a honfitársaim, hogy fizikai környezet is biztonságos legyen, no, éjszaka, este, hogyha egyedül megy valaki, stb. stb. Nos, valóban ezek olyan dolgok, amelyeket mondjuk a párizsi helyi önkormányzatnak a feladatköre. Mi itt az Európai Unióban nem tudunk sokat tenni dicsérhetjük az ilyen irányú erőfeszítéseket, de magunk nem tehetjük meg. Nagyon érdekes a, ez a projekt. Hollandiában persze mindig nagyon gyorsan felkapják azokat a terveket, hogyha valami ingyenes, de az Interrail például pontosan egy ilyen dolog, amit szeretnek, mert hogy egy hónapig ingyen lehet utazni Európában, ez remek lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vim. Telicska úré a szó. Uh, uh, Köszönöm szépen, egy dolgot hadd tisztázak, nem igazán látom, a, hogy lenne olyan politikai frakció a, a parlamentben, amely nem védené a munkavállalók szociális jogait és munkafeltételeit. Nem, ez nem, ez kérde, nem kérdés. Azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan esetek, olyan ö, közlekedési módozatok, ahol a adott esetben egy-egy vállalat visszaél a jogszabályokkal. És akkor a nemzeti hatóságoknak kell a jogszabályok végrehajtását kikényszeríteni. A szociális dömpinggel kapcsolatban pedig, akárhogy is definiáljuk, az szinte már azonos a protekcionizmussal. Egyszerűen a, fragment, a nemzetállamok egyéni saját intézkedéseket hoznak, ami fogyasztókra és a belső piacra óriási veszély. Ez az egyik dolog. A másik pedig az ingyenes tömegközlekedés. Egyetértek Fandenkamp úrral hogyha egy ország meg akarja tenni, az remek, nincs semmi, de de nincsen olyan, hogy ingyenes közlekedés. Ha ingyen van a közlekedés, akkor meg kell fizetni az adókban, különösen azoknál, ahol ö, ö, államháztatási hiány van, 2-3 százalék fölött már nem lesz sem ingyen, de értem. Ö, azt biztosítani kellene, hogy környezetbarát, gyors, ö, közlekedési eszközök, mint a vasút, emancipálódjanak, és ezt segítsük, ez abszolút legitim kérés. Végül pedig sokat beszéltünk már környezet, szociális kapcsolatok, közlekedési módozatok. Azt hiszem elmondhatjuk, és ez a jelentésemben is megvan, benne volt a légi közlekedési stratégiában, hogy olyan konnektivitási indexet kellene megcéloznunk az EU-ban, amivel azt tudjuk garantálni, hogy minden egyén számára, ügyfél, állampolgár számára a konnektivitás létezik, de minden egyes kérdést le is felt. Például azok is, amik itt elhangzottak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rámer úgy gyorsan még egy percben. Also die, diese Software wurden jó, szóba kerültek a dízel szoftverek is, hát ehhez persze európai ellenőrzésre és szabályozásra van szükség, miután a tagállamok a dízel botrány korán, során a saját szervezeti felépítésükkel megbuktak volt itt egy eh, román sofőr, aki Németországban, eh, Hollandiában és Franciaországban vezetett, 233 eh, eurót keresett román minimálbért, és állandóan az autóban aludt egész idő alatt. Ez modern rabszolgasság, ezt le kell állítani, egy tahográft kellene alkalmazni, és hogyha ilyen sokáig Németországban volt, akkor a német minimálbért kell neki kifizetni. Az ingyenes közlekedés vagy szállítás. Ilyen nincs, tehát ki, valaki mindig fizet diákok számára, vagy azok számára, akik ezt nem tudják megfizetni, lehetőséget kéne adni, hogy ezt biztosítsuk. Tehát a mobilitás egy ö, alapvető dolog. Én német vagyok egyébként, hogyha 18 centet, amit dízel szubvencionálisra költünk, Hogyha ezt erre fordítanánk, akkor a szegényeknek, diákoknak ingyen adhatnánk háromszor is. Ilyen irányba lehetne ezt megoldani. Adatvédelem itt nagyon fontos szerepet játszik. Úgy gondolom, hogy tisztességes versenyre van szükség a különböző közlekedési ágak között igazából legalább igazából a közösségi közlekedést a sínhez kötött közlekedést kéne támogatni, de Európában mi történik? Autót közlekedést támogatunk. Ezt el kell hagyni. Köszönöm, Kramer úr. Koch úr a következő. Köszönöm szépen, Párizsból az a felvetés érkezett, hogy magam megfogalmazása, hogy ajtótól ajtóig egyetlen jegyen lehessen utazni, ezt teljes mértékben tudom támogatni. Két évvel ezelőtt egy kezdeményezést indítottunk a valós idejű tájékoztatással minden közlekedési mód esetében egy multimodális integrált jegy kialakítására, tehát egyetlen jegyel különböző közlekedési módokat lehetne igénybe venni, tehát taxival a pályaudvarig, aztán utána a vonattal a repülőtérig, stb. stb. stb a gazdaságot megfenyegettük azzal, hogyha 2020-ig nem találtak itt megoldást, akkor ebből jogi szöveget csinálunk. Pillanatnyilag egész jól haladunk regionális területen és nemzeti területen, de hát messze vagyunk még a kielégítőtől a határokon átnyúló közlekedésben Európa vonatkozásában. Köszönöm szépen! Még egy utolsó kérdéskörre adok időt, aztán következnek a közösségi hálózatok, és a szakértőt is hagyom majd választ adni, az ingyenesség, régiók közötti szakadékok, stb. kérdésére. Tessék, uram, öné a szó. Elnézést, hogy már másodszor kérdezek, de úgy érzem, hogy muszáj újabb kérdést feltennem azután, amit hallottunk. Ugye a tagállamokat vádolják, pedig tudjuk, hogy Franciaország és Németország azért hoz szabályokat, hogy ugyanolyan béreket kapjanak a kamionsofőrök, akik átmennek az országon, az Európai Bizottság pedig megtámadja ezért őket úgy gondolom, hogy a munkavállalók mozgásának akadályaként állítják ezt be, és ez elfogadhatatlan. Nem szabad mindent a tagállamokra hárítani. Az európai parlamenti képviselők igenis felelősek. Én nem ingyenességről beszélnék, hanem szociális tarifáról, és egyetértek ezúttal Kramer úrral. Fontos, hogy a diákok szabadon adott esetben ingyen hozzáférjenek a közösségi közlekedéshez, mert holnap ők fogják használni a közlekedést, adott esetben a személygépkocsi helyett. A platformok minden szabályáról kibújnak, nemzetközi székhelyük van, és igazából nincs hierarchia a dolgozók, egyben vállalkozók, Vimdekamp úr sajnos már elment, pedig jó lett volna, hogyha felajánlottam volna neki, hogy ő is próbálja ki a munkavállalók helyzetét, nyomorúságos helyzetébe képzelje bele magát szürke tweedzakos fiatalember, Alphonse Párizsból diák vagyok. Ö, sok szó volt a városi ö, forgalmi dugókról és a gépkocsi kiváltásáról. Én a légszennyezésről beszélnék. Nagyon gyakran a közösségi közlekedés is nagyon szennyező. Ö, németek ugye Londonra mutogatnak, Hidalgo asszony Párizsban 2016-ban vezette be a gépkocsi forgalom korlátozását. Németországban is sok városban adott járművek közlekedése tilos. Nem lehetne inkább európai szabályokat alkotni, és nem az egyes városokra hagyatkozni. Tehát közös kritérium alapján szabályozni az autóbuszok, távolsági autóbuszok szennyezését is, városokban elég hasonló a probléma a különböző tagállamokban. Köszönöm, Alfonz. Utána még ott is van egy kérdés. Én is újra szólnék a megosztáson alapuló, vagy együttműködésen alapuló platformokról. a bikernek nem én vagyok a kommunikációs vezetője, de az tény, hogy gondolkodunk a felhasználási módokon, nem vagyunk mi ragadozók, az ingyenes használat tulajdonképpen elképzelhető, érdemes elgondolkodni az összes szemponton, ingyenes alapszolgáltatás, kiegészítő szolgáltatásokkal például. Nem lenne jó, hogyha egy ilyen poszt-szovjet rendszer alakulna ki, ahol minden ingyenes, de az se jó, hogyha teljesen elszabadul a kapitalizmus. Komolyan el kell gondolkodni mindenki érdekében egy közbülső megoldáson. Másfelől elnézést. Igen, nagyon röviden az innovációval kapcsolatban a liberális szempont az, hogy a piac mindent majd rendbe tesz, az az azonban a kezdésnél nagyon sok pénzre van szükség, nem csak tehetségre, és a nagyok megölik a kicsiket. Ön mögött én egy percre szeretnék visszatérni a területi törésekre, ami a területfejlesztést illeti. mobilitásra szükség van, ugyanakkor a termelési rendszerek kialakításában is elgondolkozhatnánk azon, hogy muszáj ennyit utazni az embereknek. Franciaországban a közepes városokból teljesen eltűnt a termelőipar, és ezért kettőződött meg a mobilitási szükséglet. Lehet, hogy érdemes lenne jobb egyensúlyra törekedni az egyes területek között. Nekem balra, ott hátul az úr, tessék. Igen, ön. Ja, Ja, ön, nem, ön már nem akar kérdezni. Rendben. Rendben. Tessék. Az én kérdésem szociális jellegű. A közlekedés ingyenességéről volt szó, hogy mondom, hogy mindenki utazhasson tömegközlekedéssel. A sajtóban folyik a vita a szexuális zaklatásokról, statisztikák szerint a nők nagy része úgy nyilatkozik, hogy ö, ö, közlekedési eszközökön már elszenvedte a különböző típusú zaklatásokat. Hogyha valaki nagyon későn végez, akkor inkább taxival megy haza. És valóban létezik ez a jelenség, hogyan lehet ellene fellépni, konkrétan európai szinten, mert szerintem nem csak Franciaországra jellemző, hanem minden európai országra. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó kérdés, tessék. merényletek és kollektív balesetek áldozatainak szervezetétől érkeztem, amikor közösségi, közlekedési baleset történik, az áldozatok kártalanítása hogyan történik, van-e európai harmonizáció az áldozatok azonos bánásmódja érdekében. Köszönöm, nézzük, hogy milyen kérdéseket kaptunk a közösségi hálózatokon. Továbbra is nagyon sok kérdést kapunk, nem tudjuk az összeset feltenni. Közösségi közlekedésre sokan rákérdeztek. Valaki Párizsból azt mondja, hogy a bérletem a buszokra és a metróra érvényes, a többire nem egy másik kérdés angolul. Az iskola buszok mikor lesznek már elektromosak, illetve mikor fognak végre európai bérletet bevezetni az összes közlekedési eszközre. Busz, metró, kerékpár, miért nem vonatkozik a többi eszközre is a bérlet? Ez volt az első kérdés. Tehát köszönöm. Nagyon sok jó kérdést kaptunk, városi légszennyezés, nem lehetne európai szinten szabályozni, csak tájékoztatásul mondom, hogy amikor várospolitikával foglalkozunk, és én vagyok az európai városi mobilitás előadója, nos, nem írhatjuk elő a tagállamok, illetve a települések, a városok számára az európai célokat. Miért? Azért, mert ez nem EU hatáskör. Úgynevezett szubszidiaritás vonatkozik rájuk, vagyis a tagállamok rendelkeznek csak hatáskörrel. Ez nem jelenti azt, hogy ne tennénk semmit, épp ellenkezőleg egyre több célkitűzést fogalmazunk meg, Például a várospolitikában az Európai Parlament egyik fő célkitűzése az egy évvel ezelőtt a közlekedési miniszterek által aláírt nyilatkozat, mi szerint a városokban a kerékpár szerepét erősíteni kell. Több kerékpár, több biciklisáv. Az összes miniszter aláírta, Kramer úr volt akkor az elnöke ennek a szakbizottságnak, és mindenki egyetértett, hogy nagyobb helyet kell adni a kerékpároknak. Most pedig konkrét tények nyelvére szeretnénk lefordítani ezt a vállalást. Ez nem könnyű, mert mi nem tudunk jogszabályt kezdeményezni, csak az Európai Bizottság tud ilyet csinálni, és ezért őket kell egy kicsit lögdösni, aztán nagyon jó javaslatokkal állnak elő időnként. Szóval ezt meg kell érteniük. A légszennyezés kihívása a nagy 21. századi kihívás, a WHO is ezt mondja Európában. Csak a dízelmotorok miatt 400-zal több ember hal meg évente. Ha nem teszünk semmit, akkor ehhez járulunk hozzá Ezért igenis foglalkozunk a szennyezéssel, és az a cél, hogy minden egyes országnak legyen nemzeti szennyezés elleni politikája. Franciaországban a mobilitás nagy kongresszusa foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Aztán volt egy kérdés a területek közötti utazásokra vonatkozóan a közlekedések nem, közlekedési eszközök, módok nem felelnek meg a területi berendezkedésnek. Zaklatás a járműveken. Ez egy nagyon komoly kérdés, a Nőjogi Bizottság foglalkozik vele, az idén is megpróbálunk velük az idén is partnerséget kialakítani, aztán az univerzális bérlet, ez is célkitűzése a közlekedési szakbizottságnak. Több közösség közlekedést akarunk, így többen tudnak együtt utazni, és kevesebb autót, amiben csak a vezető ül. A közös bérlet pedig csatlakozik a ticketing harmonizációs célkitűzésünkhöz. Itt van a szakértő velünk, hadd kérdezzem meg tőle, hogy ő mit gondol mindezekről a kérdésekről, még a tengeri közlekedésről, meg a folyamiról nem is beszéltünk. Kérdezném tőle, hogy milyen uh, utakon kell elindulnunk. Oken úr, Token úr, a szó. Most most important challenges have been listed uh, this ez nagyon érdekes volt ez a délután végighallgatni a kérdéseket. Valóban sürgető, hogy foglalkoznak az összes problémával. Hogyha a magánélet, a magánszféra és az adatok viszonyát vizsgáljuk, ez egy nagy-nagy kérdése a közlekedésnek természetesen. Az egyéneknek szükség van magánszférára, de az adatok kérdését jól meg kell érnezni. Óriási mennyiségű adat van az üzemeltetőknél, Google pontosan tudja, hogy Brüsszelben hányan vannak egy vasútállomáson, vagy Manchesterben, vagy Párizsban. Ezt mind tudják, és tudni kell, hogy ha az adatokkal rendelkezik valaki, akkor üzeneltetni tudja a közlekedést a jövőben. Sokkal jobban, mint ahogy ezt meg tudjuk. Ez a nagy kérdés a mobilitás világa. Ez egy tényleges háború valójában, mert az elmúlt időszakban az EU jogalkotásban, vagy a fehér könyvekben igen, azt mondták, hogy azt csökkenteni kellene a személyautók használatát. De nem erről szól, ez már persze csökkenteni akarják a személykocsik használatát, de ezt a rengeteg új kérdést, új céget kell szabályozni. Új dolgok jönnek nap, mint nap, mint a Flix, vagy Flexbus, vagy hasonlók az Európai Parlament az Interrail for Young People esetet is vizsgált két évvel ezelőtt, és nézzük meg, 99 Európából végig lehet menni Európán. 99 Európából ez áll rendelkezésre a Flixbusznál. Ez nem túl sok pénz, és a lehetőség valóban itt van, és ez még erősödni is fog, azt hiszem. Világos kapcsolat van az ingyenes közlekedés és az integráció között. Én nem mondom soha, hogy ingyenes a közlekedés. Ilyen nincs, én ezt nem támogatom. Mm, nincs semmi se ingyenes. Itt van Belgium az eset. A, a legtöbb foglalkoztatót nem, dolgo, nem fizet a közlekedésért, az utazásért. 80%-ot fizet a alkalmazó, és 20%-ot az állam. Mi történik? Nagyon nehéz termezni emberek kiköltöznek Brüsszelből, száz kilométerre költöznek Brüsszelben, és nem fizetnek azért, hogy minden nap utaznak a munkájukba. Tehát mindennek megvan a következménye. Nagyon fontos a szociális befogadás, az inkluzió nagy kérdés, de egy szociális árképzésre van szükség. Az ingyenes közlekedés, az ingyenes utazás nem a megoldás, mert úgy sincs ingyen semmi. Ami viszont érdekes a árképzésben, vagy a, a mobilitás szolgáltatása. Igen, részben lehet egy csomag, a mob, hát mint ahogy már ismerjük az internetnél, a mobiltelefonnál, stb. lenne egy csomag, 40-50 euróért vesz egy csomagot az ember egy csomagot szolgáltatással. Ez a Netflix a közlekedésben adott esetben 150-200 euró havonta, és az összes szolgáltatást igénybe lehet venni. Persze nem kell az összes szolgáltatást tudjuk, de mondjuk a tízszer lehet vonaton utazni havonta, kárséringet, automegosztást egy néhány alkalommal igénybe vesszük a héten, mindez, ezt integrálni lehetne, úgy gondolom, hogy ez tényleg gyorsan jöhet. Vegyük Helsinkit, Bécset, és ezek a szolgáltatások már ott valóban rendelkezésre állnak. Ez lesz a jövő kérdése. Mi érdek? 13 százalék a költségvetés, háztartási költségvetésnek megy közlekedésre. 9, és ebből az autóra megy a legtöbb megvenni az autót, és fenntartani az autót, és az üzemanyagot megvenni. Tehát ennek a nagy része az autógyárakba megy. Itt egy egy tömeges csomagot lehetne kialakítani, és az emberek letérnek a saját tulajdonú autóról, hanem a közös használatra térnek át, ezzel egy csomó pénz maradna arra, hogy a szociális árképzést tudjuk, és a befogadást, az inkluziót erősíteni. De az ingyenes közlekedés utazás ilyen nincs. Úgy gondolom ez, ez volt az, amire válaszolnom kellett. Köszönöm szépen, Takon úr ezeket a nagyon hasznos magyarázatokat. Kedves állampolgárok, már is 15 perccel meghaladtuk az időkereteket, folytatni kell a munkánkat. Önök maradhatnak is a teremben. Igen, velünk akarnak maradni, igaz? Jó, maradjanak velünk. Viszont nekünk közben folytatódik az ülésünk, úgyhogy mostantól nem fognak tudni kérdezni a képviselők fognak a javaslatokról eszmét cserélni. El is magyarázom, hogy hogyan zajlik ez. A közlekedési szakbizottságban témákkal foglalkozunk, minden témának van egy előadója. A következő témával foglalkozunk most. A ö, az új nehéz gépjárművek széndiokszid kibocsátásának és üzemanyag fogyasztásának nyomon követése és bejelentése. Ezt a véleményt Nikola Caputo úr készítette, és el fogja mondani, hogy mi a helyzet ezzel a tervezettel, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálok ehhez a ragyogó kezdeményezéshez. Nos, a, szén, a fogyasztásra és a széndiokszid kibocsátásra vonatkozó monitorozás már régóta fontos szempont a parlament számára. Most új körülmények alakultak ki, hiszen éghajlati célokat határozott meg az Európai Unió. A vektó rendszer lesz az, amivel tesztelni lehet a valós vezetési körülmények között a fogyasztást és a széndiokszid kibocsátást, ennek alapján lehet kiszámolni, hogy mennyibe kerül a jármű működtetése a fenntarthatóság szempontjából. Ezek az információk teljesen hiányoztak eddig, és ezért, amikor fuvarozott cégek járművet vásároltak, nem tudták összehasonlítani, összehasonlítani őket. Nagyon fontos, hogy nyilvános információkat lehessen összehasonlítani. az érzékeny adatok kivételével. Tehát különbséget kell tenni a kereskedelmi szempontból releváns összehasonlítható adatok és az érzékeny adatok között. Az érzékeny adatokat nem kell közzé tenni. Például, hogy hány járművet hoztak forgalomba. Ugyanakkor a releváns adatok hozzáférhetővé válnak, hogyha nem is automatikusan kerülnek nyilvánosságra, hozatalra. Az európai ügynökségek fogják kezelni őket a hajtásláncot, a, a abroncsokat, a tengelyeket gyártó cégek cégekre is vonatkozik ez a kezdeményezés. Végeredményben úgy gondolom, hogy általánosságban ez a rendszer kiegyensúlyozott, és mindenkinek az érdekeit figyelembe veszi. Ugye konkrét fenntarthatósági politikát tesz lehetővé a fuvarozók számára, várom az észrevételeket a kollégáktól, hogy a mobilitási csomagnak ezt a fontos részét megbeszélhessük. Köszönöm szépen, Kaputó úr! látom, hogy az állampolgárok szivárognak ki a teremből, nem azért, mert nem érdekes Kaputó úr jelentése, véleménye, épp ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy van más tennivalójuk is. Minden esetre köszönöm szépen, hogy eljöttek. Amikor csak akarnak, látogassanak vissza. Ez a rendezvény az első ilyen volt és biztosíthatom önöket róla, hogy lehet, hogy konkrétabb témák mentén, de a jövőben is rendszeresen kívánunk nyilvános meghallgatást tartani az átalakulóban lévő várossal, például én foglalkozom, és a jövő településén, városában nem csak a lakások jelentenek fontos szempontot, hanem a közlekedés is majd. Kérem, hogy tapsoljuk most meg a, az állampolgárokat, akik eljöttek. Most pedig folytatjuk Kaputó úr véleménytervezetével, és a társelőadók kapják meg a szót, Verhangen asszony. Thank you, Madam Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az európai állampolgároknak is, hogy részt vettek a szemináriumon. Van néhány dolog, amelyet a véleménytervezettel kapcsolatban szeretnék elmondani, bár úgy gondolom, hogy a CO2 kibocsátás nyomon követése és bejelentése nagyon komoly E, téma. Ma már beszéltünk a dekarbonizációról, és tudjuk, hogy a személyautók CO2 kihatása e, CO2 kibocsátása van a közlekedési ágazatban a legnagyobb környezeti hatással, ezért nagyon fontos, hogy a nehéz gépjárművekre is kiterjesszük a CO2 kibocsátás és szabályokat. Nagyon fontos lépés tehát ez el, előre. E, teljes mértékben támogatom a javaslat célját, a piac átláthatóságát mert úgy gondolom, hogy az előrehaladás, a nyomonkövetés és a, bejelen, a jelentéstétel az mindig is segítette az átláthatóságot az EU-ban. Az, a nehézgépjárművek azonosítása során megállapíthat, hogy melyek azok, amelyek a leghatékonyabb a járművek a jövőben. Nem csak dekarbonizációs hatás lehet, hanem az innovációt is ösztönzi ez a folyamat Természetesen fontos az is a, a nehéz gépjárművekkel kapcsolatban, hogy lássuk, hogy a kibocsátás csökkentést különböző megoldások kialakításával is el lehet érni. A, a szállítással, nagyobb mennyiségek egyszeri szállításával. Ezzel is segít segíthetjük a, köze, a szállítási költségek csökkentését és a kibocsátás csökkentését is. A TRAN bizottság tagjai, akik Finnországban jártak, felülhettek az ekotrákokra, ami egy példája annak, hogy hogyan tudunk egyszerre nagyobb mennyiségeket vinni a, nagy, a hosszú távolságokra. Kiváló megoldás ez ökológiai és gazdaságossági szempontok alapján egyaránt. A javaslat célja, hogy technikai információt gyűjtsön a CO2 kibocsátással és üzemanyag felhasználással kapcsolatban, és nyilvánosság számára elérhetővé tegyen. Nagyon fontos ez, de az információ, amely érzékeny az adatvédelem vagy verseny szempontjából, azokat az mindenképpen biztosítanunk kell. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, és várom, hogy együttműködhessünk e kérdésben. Merci beaucoup, Madame Virkünen. Monsieur Rados, c'est à vous. Köszönöm szépen, Rados úr. Hvala lijepa. E, budući da emisije CO2 iz teških teretnih vozila čine oko 25% emisija u cestovnom prometu, logično je da se e, te emisije kao i potrošnja goriva treba... A kibocsátással kapcsolatban nyilvánvalóan nagyon fontos látnunk, hogy e, az üzemanyag fogyasztást is mérni kell. Az adatokat nem csak össze kell gyűjteni, hanem összehasonlíthatóvá is kell tenni. A rendelet értelmében, amely eh, előttünk van, az alapján nyilvánvaló, hogy minden partnert eh, be kell vonni. Minden partnernek fontos, hogy adatokat gyűjtsön, ezeket az adatokat egy adatbankban kell összegyűjteni, hogy a bizottság ellenőrizhesse és utólag feldolgozhassa. Ezért támogatom a javaslatot, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy támogassuk a jelentéstevő, az előadó javaslatát is, hiszen ő azt mondja, hogy az Európai Bizottság kép képes kell, hogy legyen arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi akt aktusokat eh, kibocsássa, de nem a végrehajtási aktusokat, ahogy néhányan a bizottságnál szeretnék. És eh, néhány helyen határt is kell húznunk, eh, például, ahogy a bizottság is mondta, vannak olyan információk, amelyeket automatikusan nem lehet közzétenni, és amelyeket kérvé, kérésre lehet csak megkapni. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök asszony koordinátorként az árnyék előadókat is helyettesítem, Tusarovszki urat, aki az ITRE koordinátor ülésen kell, hogy most jelen legyen. Nevében tehát köszönetet mondok Kaputó úrnak a véleménytervezetért. A nehéz gépjárművek kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy a bizottság javaslatát bizonyos fenntartások miatt ellenőriznünk kell. Új jogszabályt szeretne a bizottság, új monitoring rendszeret a CO2 kibocsátásra és üzemanyag felhasználásra. Ez azt jelenteni, hogy további bürokratikus kötelezettségei lenne a, a gépjárműgyártóknak és regisztrációs szerveknek. Ezt nem támogatjuk. Véleményem szerint az érzékeny adatok kiadása gyengíti az európai gépjárműgyártók EU-n kívüli piacokon való versenyképességét. A harmadik országbeli gyártók pedig, akik EU-n kívülről jönnek, e, számukra nem kell, és azért nem is fogják ezeket az adatokat közíteni, hanem az EU-ba exportálnak, tehát kontraproduktív ez a, az előírás az előadó a felhatalmazáson alapuló jogi aktust végrehajtási aktusra akarja változtatni, ezt sem tudom elfogadni. A jogszabály elfogadásához ezeket meg kell oldani, a jogszabályozónak pedig a nem megfelelő adatok alapján további lehetőségeket kell biztosítani. Úgy gondolom, hogy legalább 2021-ig el kellene halasztani az adatgyűjtést, amikor az első releváns adatok be tudnak jönni a, a rendszerbe, és elemezni lehet. Tusanovszki úr tehát várja az együttműködést a kollégákkal, ezt kellett nevében nevében elmondom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kilonen asszony következik. Thank you, Chair. Dear... Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Tájékoztatni szeretnék arról, hogy Katarina nem tudott eljönni a mai napon. Az üzenetét szeretném átadni, felolvasom. Kedves kollégak, üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát a CO2 kibocsátással kapcsolatban a az említett témában és a nehéz gépjárművek vonatkozásában fontos, hogy az összes kamiont megfelelő módon, standardizált módon ellenőrizzük, és az adatokat pedig közé tesszük és hozzáférhetővé tesszük. Úgy gondolom, hogy szükség van a transzparencia erősítésére a közlekedési területen. A hatóságoknak erősíteniük kell a versenyt a különböző teherautógyártók között. Úgy gondolom, hogy a CO2-vel kapcsolatos konformitást a gyártás során folyamán világossá kell tenni, és ezt közzé kell tenni, hogy mindenki lássa, mert adunk a harmadik felek számára is. Örülök, hogy bevezették a megfelelő teszteket a nehéz gépjárművek vonatkozásában. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Köszönöm szépen, Kilonen asszony. Dalunde úr, kíván szólni? Uh, Mr. Bakar, Mint láthatják, Bakart úr úr nincs itt, ezért nélküle, az ő konkrét hozzászólása nélkül kell maradniuk ezúttal. Egy néhány általános megjegyzésem lenne csak, de megkímélem önöteket. Már csak azért is, hogy időt spóroljunk. Köszönöm szépen. Köszönöm most az Európai Bizottsághoz fordulok, és Alex Paku úrnak adom meg a szót. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenek előtt üdvözlendőnek tartjuk, hogy megkezdődik a vita a javaslattal kapcsolatban. A nehéz gépjárművek CO2 kibocsátása egy nagyon fontos részét adja a közlekedésnek, mint egy egy negyedét és, az elmúlt, és a következő időszakban növekedésre számítunk, hogyha nem lépünk ezen a területen. Az Európai Bizottság éppen ezért a mobilitási csomagba, az első csomagba megfelelő intézkedéseket tervez, hogy csökkentsük az ilyen jellegű nehéz gépjárművek CO2 kibocsátását. Ez az első darabja ennek a munkának, amit eljutottunk önökhöz. Szeretnénk ezt a témát, a kibocsátás témáját kezelni illetve a monitoring témáját felvetni. Tudjuk, hogy nem oldjuk meg az összes problémát ezzel, de ha már transzparenciát teremtünk a piacon, az első lépés pillanatnyilag nincsen standardizált, szabványosított információ a fogyasztással kapcsolatban teherautók esetében. Erre van szükség, erre a transzparenciára, ez segít a vállalatoknak is, a szállítmányozóknak, amikor beszerzik a a járműveiket, mert össze tudják hasonlítani a különböző járművek értékeit, teljesítményét, itt pénz megtakarításról is szó van, hiszen igencsak magas számlák jönnek létre, a üzemeltetési költségek egy negyedét adja az üzemanyag. Tehát ez fontos a verseny szempontjából, és a gyártók közötti versenyről beszélünk, hiszen ez piacnyitáshoz vezet és nagyobb transzparenciához, ami pedig a kérdéseket illeti, melyek azok az adatok, amelyeket hozzáférhetővé kívánnak tenni a nyilvánosság számára is. Itt egyensúlyt kívánunk teremteni a transzparencia igénye között, és másrészt a bizonyos kereskedelmileg fontos információk ö, ö, ö, tit titokban tartása között. Egy dologgal szeretnék a végére érni, ez egy első lépés, de az Európai Bizottság a kibocsátási sztenderdekről is tárgyalásokat folytat jövő évre tervezzük a javaslat elkészítését. Köszönöm szépen. Kaputó úr kap szót. Sí, grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném csak megköszönni az összes kollega munkáját. Az elveket osztjuk, és úgy gondolom, hogy ennek alapján kiváló munkát fogunk tudni végezni. Úgy gondolom, hogy a társadalom egyre nagyobb átláthatóságot követel, ambíciózusabbnak kell nekünk is lenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kaputó úr. A módosítókat október 18-án délig lehet benyújtani. Akkor ezt a témát lezártuk. Most pedig ülésünk zárt ajtók mögött folytatódik. Kérem, hogy a, az internetes közvetítést most állítsák le. Megkérem a látogatókat, hogy távozzanak, csak azok maradhatnak, akik a nagy ügyekkel foglalkoznak, illetve a képviselők. Tehát akiket a tárgyalások érintenek, azok maradjanak benne a teremben, a tárgyalások ellensáról tájékoztatnak most bennünket.